Uh, Kedves kollégák, engedjék meg, hogy elkezdjem mondókámat, foglaljanak helyet. Ha kérhetem önöket, akkor helyezkedjenek el immár. Thank you very much. Welcome to all... Köszönöm sok szeretettel, köszöntöm önöket elsők között Fleo elnök urat, a belga parlament elnökét. Beszeretném mutatni önöknek az elnökséget, közös parlamenti ülésünk elnökségét. Zsué úr lesz a bevezető beszédnek a megtartója nagyon fontos időszakot, nehéz időszakot élünk meg az Európai Unióban, és a polgárok szempontjából igen fontos, hogy választ kapjanak azokra a kérdésekre, vagy arra a kérdésre, hogy Európa miről is szól, és mit várhatnak az Európai Uniós szinttől. Több munkahelyet, vagy több jó módot, jólétet, stabilitást és biztonságot hogy várhatják -e ezeket. A mai vegyes bizottsági ülésünk ezekről a kérdésekről szól, vagyis a polgárok szempontjából legfontosabb kérdésekről, és ezek között is elsőként arról, hogy hogyan birkózik meg majd, ha megbirkózik az Európai Unió a jelenlegi gazdasági válsággal, és ezt a polgárok szemszögéből próbáljuk tekinteni. Az egyik legsúlyosabb gazdasági pénzügyi válságot élte meg a világ nem régiben, és néhány tanulságot sikerült azért ebből levonni. Röviden tájékoztatnám önöket a helyzet állásáról. Először a stabilizációról és arról, hogy milyen módszerekkel próbáljuk elkerülni a jövőben a hasonló helyzeteket. A az első tanulság talán az, hogyha az Európai Unió intézményei együttműködnek, akkor képesek megoldásokat találni a múlt hibáinak elkerülésére. Az Európai Parlament részt vett ebben az együttműködésben, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy előrelépjünk ezen a területen a fellendülés érdekében jogalkotási javaslatokat hoztunk, és a pénzügyi piacok felügyeletének kereteit megteremtettük, például azáltal is, hogy nemrégiben elfogadtuk a pénzügyi felügyeleti rendszer új struktúráit, ez egy fontos mérföldkő az európai előrelépésnek, de nemzeti szintű intézkedésekre is szükség van, mert csak ezekkel együtt lehet a jövő válságait elkerülni. Pontosan tudjuk, hogy a felügyelet szükséges, fontos dolog, főleg a banki rendszer felügyelete, a piacok felügyelete és a biztosítási rendszerek felügyelete. Elfogadtunk néhány tőkekövetelmére vonatkozó jogszabályt is, illetve a határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó szabályt, a bónuszok, a bankok által adható bónuszok tekintetében. Sőt, megegyeztünk a tanácssal egy új felügyeleti keretrendszerben a hedge fundokkal foglalkozó, kockázati tőkealapokkal foglalkozó ö, vezetőkre vonatkozó szabályrendszerrel, ezen, e, erről e héten is tárgyalunk. Ö, a kis és középméretű vállalkozások képezik a gazdaság gerincét és éppen ezért úgynevezett mikrohitelezési struktúrákat alakítottunk ki, amelyekkel a kis cégeket lehet leginkább segíteni, és a késedelmes fizetések felgyorsítását reméljük a kis cégek számára ezektől az intézkedésektől. És reméljük, hogy ezáltal, ezek által kiegyensúlyozottabb lesz a piaci helyzet, versenyhelyzetbe kerülnek a kis cégek is. Engedjék meg, hogy szóljak néhány szót a jogalkotási munkáról, amely éppen most folyik. A gazdasági és pénzügyi válság kapcsán egyéb csatlakozó területekkel is elkezdtünk foglalkozni. A parlament számos jogalkotási témával foglalkozik, úgy például a gazdasági irányítás, globális gazdasági irányítás, európai gazdasági irányítás témájával, amely egyébként a kettes munkacsoport fő témája lesz ma. A parlament szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy közösségi módszerrel valósuljon meg a gazdasági irányítás, nem elegendő a monetáris unió, hanem gazdasági unióra is szükség van hosszabb távon. Aztán zajlik a jogalkotási munka a hitelminősítő intézetek, a short selling foglalkozó bankok, a swaps eh, és a derivatívokkal foglalkozó pénzintézetek szabályozása. Illetve a letéti garanciákkal és a beruházói kompenzációs rendszerekkel is foglalkozunk, stabilizációt és a bizalom helyreállását reméljük ezektől az intézkedésektől. A bizalom nagyon fontos, néha fontosabb, mint a konkrét számok. Hármas pont a jövő jogalkotása. Ha sikerült a piacokat és a pénzügyi helyzetet stabilizálni, el kell kezdenünk az exit stratégiát, a kimenekülési stratégiát, illetve a jövőbeli növekedés megteremtését jogalkotási intézkedésekkel. Mit is jelent az exit stratégia kifejezés? Ez sokkal több, mint a gazdasági ö, helyreállítás. Ugye a 2020-as stratégia is ö, egyfajta exit stratégia, de ennél többre van szükség, valódi gazdasági növekedés generáló programra, nem csak monetáris unióra egy egységes piaci törvényre lenne szükség. Múlt szerdán egyébként az Európai Bizottság közleményt adott ki ebben a témában, amely 50 javaslattal él arra vonatkozóan, hogy 2011-ben, 12-ben hogyan lehetne ellépni ebbe az irányba. A közlemény a Monti jelentésre épül, amelyhez a parlament is komolyan hozzájárult. Sok parlamenti gondolatot belefoglalt Monti úr jelentésébe, de a Single Market Act-be, az egységes piacról szóló törvénybe is ezek befolynak. Mario Monti úrral nagyon sokszor egyeztettünk ezekről a kérdésekről tavaly, és az idei év első felében. Meggyőződésünk, hogy annak érdekében, hogy valódi hosszú távú növekedés valósuljon meg az Unióban, 100 50 kérdésben kell leépítenünk a még mindig meglévő az egységes piacot gátló korlátokat. A belső piac véglegesítése, elmésítése a 92-es projekthez hasonló méretű neki rugaszkodás, ugye amikor az egységes piacról először volt szó 1992-ben, és ebben a folyamatban a nemzeti parlamenteknek is fontos szerep jut, hiszen ezt a jogalkotást végre kell hajtani, és ellenőrizni kell a végrehajtását. Amikor a jogalkotásról beszélünk, akkor mindig arról is beszélnünk kell, hogy hogyan valósulnak meg azok a konkrét gazdaságokban, a nemzeti parlamentek nélkül nem léphetünk előre, mert a közösségi jog végrehajtása a tagállamok kezében van legalább olyan fontos, ha nem fontosabb a végrehajtás, mint a jogalkotás a közösségi jog tekintetében. Tehát nagyon sok kapcsolatra, eszbecserére lesz köztünk még szükség. Köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk erre a vegyes bizottsági ülésre, és engedjék meg, hogy leszögezzem, hogy az Európai Unió egyik főértéke számomra is a szolidaritás, mégpedig a tagállamok, a polgárok közötti szolidaritás és a közös felelősségvállalás. Mert a felelősségvállalás és a szolidaritás egymással szorosan összefüggő fogalmak. És csak a kettővel együtt lehet megteremteni a versenyképességet az Európai Unióban, a fő kérdés ma tehát az, hogy hogyan teremtjük meg az unió versenyképességét, hogyan lehet munkahelyeket teremteni. Az első munkacsoport, az egyes munkacsoport ezzel a kérdéssel fog foglalkozni, hogy milyenek lesznek a jövő munkahelyei, milyen munkahelyeket teremtsünk. Ez talán a polgárokat legközvetlenebbül éri, érintő kérdés, de a hármas kérdés, az egységes piac kiszélesítése és legalább ennyire fontos kérdés. Tudom, hogy nagyon gyümölcsöző vita vár ránk, kezdjük el, de még mielőtt elkezdjük a vitát, fel szeretném kérni André Flau urat, a belga parlament elnökét, hogy ezekről a témákról mondja el a saját véleményét. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, képviselők, nemzeti parlamentek képviselői, európai parlamenti képviselők, kedves európai barátaim! Nagyon örülök, hogy itt szólhatok önöknek, és köszönöm, hogy meghívtak ebbe a tanásterembe fontos parlamenti találkozó keretében. Elfogadtam a meghívásukat, mégpedig azzal a szándékkal, hogy megosztam önökkel nemzeti és európai tapasztalatainkat. Európa kezdeteitől a nemzeti szereplőket bevonták az európai döntésekbe. De egy év óta a Lisszaboni szerződés kollektív részvételét javasolja a nemzeti parlamenteknek az európai jogalkotásban a részvétel, a participáció elve alapján ez a kifejezés a tanács elnökének nagyon kedves. Európa nem épülhet a tagállamok ellenében, és ami még alapvetőbb, nem épülhet ezen nemzetek állampolgárai ellenében. Ismernek önök valakit, aki ellenezné ezt az együttműködést, mégpedig úgy, hogy az saját országának a közvéleménye nem eh, szállna szembe vele, és eh, ne támadná meg a megállapodások legitimitását. Ennek ellenére az eljárás, eh, a folyamat nagyon lassú, komplikált, nem könnyű, és sokszor még blokkolódik is, vannak megtorpanások. Könnyen beszélek erről, hiszen olyan országot képviselek, amely hét különböző parlament ratifikálását teszi szükségessé. Viszont az összes politikai felelőst be kell vonni, ennek az az előnye, vitákat kell folytatni az állampolgárokkal, és vállalni kell a döntéseket a nemzeti közvélemények előtt. Az európai politika keretében a kölcsönös függés a nemzeti és az európai igazgatás között maximális kell, hogy legyen, azért, hogy hatékony is lehessen. Az európai szervezet nem tipikus jellegű, ez azonosított politikai objektum, hogy Jacques Delors kifejezését használjam, nem szabad, hogy elbátortalanítson bennünket a téren, hogy mindezt a gyakorlatban is alkalmazzuk, viszont a komparatív elemzések során szigorúbbaknak, körültekintőbbnek kell lennünk. A az európai választások esetén 43%-os volt a részvételi arány, és nagyon sok kérdés merült fel azért, hogy hogyan lehetne lemérni a lakosságok érdeklődésének egyre nagyobb hiányát. Önök jobban ismerik ennek okait, nem térek erre ki. Ezzel szemben viszont a gazdasági helyzet az állampolgárok számára sokkal nyugtalanítóbb. Senki nem felejtette el a görögországi tüntetések képeit. A költségvetési intézkedések, a költségvetési helyzet Görögországban az egész európai pénzügyi helyzetet befolyásolta. Viszont ennek vannak előnyei, hogy valaki az EU-hoz tartozik, ebben az esetben azonban ennek gyengeségeit láttuk. Európai szinten azt tapasztaljuk, hogy most már nem bízik annyira a lakosság a gazdasági integrációban, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. 2010-es felmérések szerint az európaiak 28%-a nagyon rossznak ítéli meg a gazdasági helyzetet, és majdnem 50%-uk rossznak ítéli meg. A munkanélküliség a legjelentősebb nemzeti probléma. Nagyon sok megmozdulás volt Franciaországban, diák megmozdulása a nyugdíj kapcsolatosan. Ez azt mutatja, hogy ez a generáció is aggódik a jövő miatt. Az állampolgárokkal való találkozásaink során azt halljuk, hogy félnek, félnek, lázadnak, Félnek attól, hogy nem lehet a gyermekeknek jövőt biztosítani, félnek attól, hogy holnap már nem lesz munka, tartanak attól, hogy a nagy pénzügyi csoportok megvetik őket, nem veszik őket figyelembe, és a fő gondjuk az, hogy a részvényeseket jutalmazzák, nem pedig az, hogy fellendítsék a gazdaságot. Halljuk az igazságtalanság miatti dühöt is, az új pénzügyi guruk áldozatainak tartják egyesek maguknak, a családokat nagyon sok probléma sújtja, fizetési nehézségeik vannak, sokan nagyon sok áldozatot hoznak azért, hogy a piaci szereplő kapcsiságától védjék magukat. 45 trillió euróba kerül ez a válság világszinten, és 11%-os munkanélküliséget jelez az év végéig Európában. Az állampolgároknak hogy adjunk választ, támogatni kell őket, meg kell értenünk az egyetemi hallgatókat, a családanyákat, és beszélnünk kell az üzemben dolgozókkal, a kórházok, kórházak ápolónőivel, azért, hogy ezt megteremtsük, ehhez reformok kellenek azért is, hogy véget vessünk a gazdasági pénzügyi válságnak. A belga parlament mm, a pénzügyi fel lügyeleti törvényt meg fogja eh, szavazni. Ezt egyébként az önök parlamentje fogadta el. Berez eh, asszony eh, céljai támogatom, szociális ügyekben született egy jelentés a gazdasági pénzügyi válság ügyében. Az európaiakat mozgósítani kell, a tagállamokat is az európai projekt érdekében. Csak így tudjuk elérni azt, hogy holnap mindenkinek munkája legyen, kilépjünk a szegénységből, és újból bizalmat szerezzünk az európai projekt mellett. Arra a kérdésre, hogy milyen növekedést szeretnénk, azt szeretném mondani, hogy csak olyan növekedést, amely mindenkinek állást nyújt, a fiataloknak is, és a legtapasztaltabbnak is milyen munkahelyet szeretnénk holnapra. Én csak olyan munkahelyet ismerek el, amely az emberi méltóságot tiszteletben tartja. Új növekedési paktumra van szükségünk, és foglalkoztatási politikára. Az új paktumba belevehetnénk számszerűsített célokat is a foglalkoztatásról. A tagállamok egyébként e téren javaslatokat fognak tenni ehhez az anyaghoz, vagyis hogy saját országukban milyen munkahelyteremtést kívánnak számszerűsítve. Olyan növekedést akarunk, amely jobban fizetett és minőségi munkahelyeket teremt. A jövő programját kívánjuk megalakítani, az összes munkavállalónak figyelembe véve a jövő foglalkozásait, a az új technológiákat, a megújuló energiaforrásokat. Végül pedig az Erasmus programot is szeretnénk felhasználni ahhoz, hogy a diákok és a felnőttek több képzési lehetőséget kapjanak, és külföldön is többen tanulhassanak. Ami pedig a gazdasági kormányzatot illeti, az európaiaknak közel 80%-a gondolja, hogy a, az a tény, hogy az EU felügyelné a legfontosabb nemzetközi pénzügyi csoportok tevékenységét, igen hatékony lenne a válság leküzdésében. Az európaiak nem véletlen, hogy pessimisták sajnos, és ez egyre növekszik akkor a 50 7%-a az 55 éven felüliek úgy, gond, úgy gondolja, hogy a legrosszabb még hátra van. A jobb gazdasági növekedés is fontos. Az alkalmazottak 50%-a és a tisztviselők több mint 50%-a ugyan úgy gondolja, hogy a helyzet nem rózsás. Ami pedig a szabályozás és a pénzügyi felügyelet kérdését illeti, mindezt a parlamentnek, Európai Parlamentnek köszönhetően vezettük be, de még tovább kell mennünk. Így a gazdaságilag hatékony és igazságos megosztása a jövedelmeknek. Ezt a kérdést a bizottság nem tartotta szem előtt, annak ellenőre, hogy ez igen fontos az EU-ban, és annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ez milyen negatív szerepet játszik a magán személyek eladósodását vagy adóságait illetően. A, mi a költségvetést illeti, ezt újra szükséges elosztani a makroökonomiai stratégia stratégián belül. Lehet, hogy ez egyeseknek félelmet, egyesekben félelmet kelt itt a különböző új adók bevezetését illetően, de semmiképpen nem akarunk vad versenyt kelteni adóügyi téren a tagállamok között. A másik kérdés a belső piac kihívásai. Belgium mindig számíthatott az igen nagyon magas minőségű belső szolgáltatásokra, viszont erről semmit nem találtunk a belső piaci fellendítési programban. Ez a prog- ezt a programot tavaly október 20, vagyis az idén október 25-én terjesztették elő. Már a szolgáltatásokkal kapcsolatos irányelv kapcsán érdemes lett volna a közszolgáltatásokról is új terveket létrehozni, de sajnos e téren nem történt semmi. Húsz éve a bizottság szájából csak a liberalizáció szót halljuk. Ezek az intézkedések viszont egyre kevésbé népszerűek a lakosság körében. Egyes ágazatokban, például a posta terén ezt mégis bevezették, pedig a józanész azt kívánta volna, hogy nevezessék be, mert kevésbé hatékony, így a szolgáltatás és drágább a bizottság februári konzultációkat irányzott elő, és az Európai Parlament foglalkozni fog azzal az 50 intézkedéssel, amit Barnier biztos javasolt. Az én országomban igen nagy hagyományuk van a közszolgáltatásoknak, és úgy gondoljuk, hogy az egységes piac összes területére erre ki kell, ennek ki kell térnie. A szociális dimenzió nélkül nincsen növekedés, a két dolog szorosan összefügg. Enélkül az emberek egyre kevésbé fogják támogatni Európát. A pénzügyi válság új felelősséget ró ránk új vita indul a piac és az állam beavatkozása közti egyensúlyról, ez szükséges lehet. Hogyha ez nem történik meg, akkor a belső piac jövőbeli fejlődése megkérdőjeleződik. A Lisszaboni szerződés bevezetésével új együttműködést fogunk indítani, új munkamódszereket ismerünk meg. A belga elnökség ehhez megkísérel hozzájárulni, figyelembe véve a geopolitikai összefüggéseket és egyéb tényezőket. A válságot figyelembe véve az állampolgárok azt várják, hogy csillapítsuk, a, enyhítsuk a gondjaikat, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a parlamenteknek együtt kell működniük azért, hogy Európa a remény színét képviselje. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák, a képviselő a belga parlament képviselőházának elnöke. Szeretném mindenképpen kifejezni azt, hogy az európai jogalkotásért való felelősségünket vállaljuk, hiszen ezt diktálja a Lisszaboni szerződés is, és ez az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közös felelőssége. Önöknek most lehetőségük van arra, hogy ezt megvitassák, a jogalkotás, a jogalkotás idejét, az előkészítés idejét, önök is ebben részt vesznek, várjuk az együttműködést, és azt is, hogy önök értelmezzék és monitorozzák az EU jogalkotását. Ez remek lehetőség mindannyiunk számára, azért, hogy kicseréljük a véleményeket, és biztos vagyok benne, hogy ezt most mérehatóan megvitathatjuk, hiszen nagyon sok nemzeti parlament képviselteti itt magát. Holnap Yves Löterm úr, Belgium miniszterelnöke is eljön, egyébként ő az EU elnökségét képviseli, valamint José Manuel Barroso és az Európai Bizottság elnöke a délelőtti vitában jelen lesz, valamint a belga szenátus elnöke, Dani Peters úr, aki holnap jön az ülésünkre. Szeretném hozzátenni, hogy három munkacsoportunk van, és itt a plenáris utáni vitában a vitát a munkacsoportokban folytatjuk. Most pedig szeretném átadni a szót Jean-Pierre Chouet úrnak, aki a pénzügyi felügyeleti hatóság elnöke Franciaországban, és államtitkár, volt államtitkár, az európai ügyek államtitkára volt. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szavait és a bemutatást. Európai Parlamenti elnök úr, kedves Buzek úr, belga képviselőház elnöke, kedves Fla úr, Dükró úr, aki a belga elnökséget képviseli, Üdvözlöm mindannyiukat, tisztelt EP képviselők és nemzeti parlamenti képviselők, kedves európai barátaink! Nagyon örülök, hogy itt találkozhatom ma önökkel, és elmondhatom, hogy a globalizáció, aminek ma vagyunk tanúi, és amely befolyásolja Európát, egyébként Buzek elnök úr és Flau elnök úr emlékeztettek rá, összehasonlítva a 20. század elejével, akkor megállapíthatjuk ennek alapján, hogy most a globalizáció kevésbé kedvező Európa számára. Ez nem azt jelenti, hogy Európa gyengébb, de mások erősebbek lettek, Egyébként ez már a 20. század elején is megtörtént, akkor, amikor az Egyesült Államok megerősödött, és most ezt tapasztalhatjuk Európában, hiszen ott van Kína, India, Brazília, Oroszország, amelyek fel lendülőbe vannak, és végül is ezek a tények az USA-t is érinték. Ezek a változások Európát arra késztetik, hogy nagy partnereivel megújítsa kapcsolatait. Egyébként két tűz között találja magát Európa, hiszen ott van az egyik oldalon a nemzetállam és a mindenki önmagáért telve, valamint a kormányok közötti együttműködés, valamint némi gazdasági pénzügyi nacionalizmus a közösségi irányítási mód és a kormányközi irányítási mód együttléte nagyon sok partnert megzavar, mert úgy látja, hogy a struktúrák igen bonyolultak, nem látja pontosan ezt a helyzet, nagyon sok paroxont tapasztal. Egyébként a legfontosabb partnerek elmondták, hogy Európának Európán kívül kell a kiutat megtalálnia, és nem Európán belül. De egyébként az állampolgárok egy része is ezt tapasztalja, és elvesztette a bizalmat. Közben vannak olyanok, akik európai házat akarnak, amely rendben van, egy, de nagyon sok európai vezető hallgat a különböző populista megnyilvánulásokra is. Figyelembe véve a pénzügyi, az euróválságot, a megújított intézményes kereteket, Európa mégiscsak tovább gyakorolja hatását, befolyását. A kérdés az, hogy milyen kihívásokkal tud szembeszállni, hogyha meg akarja nyerni az európai állampolgárokat és a világ többi részét arról, hogy ez az európai projekt még soha nem volt ennyire szükséges. Meg vagyunk győződve arról, hogy Európának nem kell pironkodnia, amit a válságból való kikerülést illeti, meg kell magunkat is győzni, de a többieket is meg kell győzni erről, amikor rólunk ítélkeznek. Gondoljunk az 1929-es katasztrófára, vonjuk le annak a tanulságait, és így működjünk együtt. Az Európai Központi Bank lépései, a Lehman Brothers összeomlása után azt mutatja, hogy milyen jó lehet hatékony választ megszervezni. Ez a válság előtt egy ilyen fellépés elképzelhetetlen volt. Egyébként az Európai Központi Bank a, azt is elhatározta, hogy fix kamatláb mellett bizonyos számú kötvényt szétoszt folyamatosan. Egyébként az összes Európai Központi Bank ezt a lépést követte, mert el akarják kerülni a Lehman Brothers példáját, és meg akarja mutatni a világnak, hogy gyorsan és határozottan tud lépni. Ami pedig a reálgazdaságot illeti, az Európai Tanács emlékeznek rá, elhatározta, hogy gazdasági fellendítési tervet követ, ami az európai GDP másfél százalékát teszi ki. Nem szabad közben a nemzeti gazdaságokat veszélyeztetni és a belső piac integritását. Az Európai Beruházási Bank első számú szereplő volt, 30 milliárd euróra emelte 2009-2010-ben a kölcsöneit azért, hogy támogassa az autóipart és a KKV-ket. Ezzel párhuzamosan az Európán belüli szolidaritás is szerepet játszott, főként a leg sérülékenyebb országok esetében a fizetési mérleg támogatás 12-ről 25 milliárd euróra rugott ennek összege, főként az újonnan csatlakozottak esetében volt így, és emellett az IMF is segítséget nyújtott, stabilizálta a leginkább érintett országokat. Európa így lépni tudott, van módszere, a G20-ak, és van egy menetrendje a nemzetközi pénzügyi rendszert illetően, prioritást ad az adóparadicsomok elleni harcnak, a felügyelet, a szabályozás kérdésének, valamint az nemzetközi pénzügyi intézmények megreformálásának. Az első washingtoni eh, g 20 eh, ott volt Európa, valamint eh, a Londonin is, és ezen az úton jár, azért, hogy az IMF megállapodásai ne téveszik szem előtt az európai érdekeket, valamint további egyensúly jöjjön létre, és az erőviszonyokat is figyelembe vegyék elépéseknél. Európa tehát a feladatának eleget tesz, akkor, amikor a világkapitalizmust meg kell szervezni, megszervezi magát a partnereivel szemben is, és mindenképpen tekintélyes partner ő maga is. Az Európai Parlament elnöke kiemelte, hogy Európa új architektúrát eh, hozott létre, alkotott meg eh, makro-mikroprudenciális eh, rendszert a pénzügyek terén, és ezt ennek szükségességét láttuk a válság idején, a jobb irányítás, figyelembe véve a szisztémás válságot, és mindezt a G20-ak segítségével tette meg. Mikroprudenciális részen a bankok és a biztosító társaságok terén voltak lépések, valamint az egységes piac esetében szükségesé vált az európai felügyelet és szabályozás azért, hogy emellett még az EP és a nemzeti parlamentek is támogatást nyújtsanak etéren, szintén lépések történtek. Itt meg kell említeni azt, hogy vannak itt nagy hiányosságok, vagyis az gazdasági integráció és a pénzügyi és piac szabályozás nem volt kielégítő Európában, ezt most megtudhattuk, és reméljük, hogy az új európai pénzügyi szabályozás ezeket kiigazítja. Az elnök úr egyébként szólt a bizottság menetrendjéről, a G20-akról, a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos lépékről, a prudenciális intézkedésekről, amelyeket a, amelyeket a Bázel 3 keretébe kell elfogadni. Úgy gondolom, hogy ez mind ugyanahoz eh, a szellemhez, vagy ugyanolyan szellemben történik, mint az előbb említett intézkedéseket. Ennek ellenére még sok a bizonytalanság itt az állami adósságokkal kapcsolatos válság idején. Európa a piaci megrázkodtatások után magához tért, és az üzenetet megértették a különböző piacok. Öt hónapja a legmagasabb szinten áll most az euró, és ez azt jelenti, hogy a befektetők bíznak, a nehézséggel küzdő országok kaptak segítséget, de azért még itt nem tűnt el minden veszély a piac, eh, ha akartuk, ha nem, arra kényszerített bennünket, hogy eh, itt eh, a gazdaság irányítás rendszert erősítsük. A szerződés erről nem irányzott elő semmit. A központi banknak a szisztémás válságokat meg kell tudnia előzni, előznie, és nem voltak itt megfelelő szolidaritási intézkedések. 2010. május 10-én döntés született arról, hogy európai pénzügyi stabilitási alap jöjjön létre, és egyébként néhány nappal ezelőtt Van Rompuy úr javaslatokat tett arra nézve, hogy hosszú távú válság elhárítási javaslatok és tervek szülessenek egészen 2013-ig. A május 9-i kísérletet tehát meg kell valósítani, és figyelembe véve az utolsó európai csúcsot, mindez azt jelenti, hogy gyorsan kell lépnünk, hiszen a szerződést most adaptálnia kell Európának, túl sok idő nincsen, a piacok nem várnak, ismerjük egyes államok államadósági problémáit, és azt is tudjuk, hogy a legsérülékenyebbekre ez milyen hatással van, valamint annak is tudatában vagyunk, hogy milyen szigorú intézkedéseket vezettek be több évben. A másik kérdés, hogy a sürgősségi mechanizmusnak tartósnak kell lenni, de meg kell nézni, hogy ezt milyen körülmények között alkalmazzák, milyen foglalkoztatási viszonyok alakulnak ki, mi történjen a csődeljárások esetén. Tudjuk, hogy egyes esetekben az, EU, az Eurózónában a, az állampapírok, kötvények esetében milyen kényes helyzet jött létre. Másik kérdés az, hogy az automatikusan jövő támogatás ne arra vigye rá az államokat, hogy esetleg meggondolatlanul lépjenek. Egy másik kérdés az együttdöntési eljárás. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament hozzájárulása döntő lesz a jövőbeli viták során. Egy dolog világos számomra, mégpedig az, hogy nem tudjuk visszaszerezni a bizalmat a szervezetünkben és a szabályozási rendszerünkben, hogyha nem tesszük tartósá ezeket az intézkedéseket, vagyis a pénzügyi rendszert, annak átalakítását nem tesszük tartósá, és ha nem intézményesítjük ezeket a struktúrákat. Azt tudom mondani, hogy nem kell pironkodnunk, ami ezt a mérleget illeti, de 27 államnak kell megállapodnia azért, hogy eredményt érjünk el. Az az igazság, hogy minden földrajzi egység, vagyis ha megnézzük, a többi földrajzi egység nem mondhatja el, hogy ilyen gyorsan tud lépni, és ennyire szolidáris a tagjai iránt. Ahogy Jacques Delors mondta, Európa olyan, mint a bicikli, hogyha nem hagyja a pedált a biciklista, akkor a bicikli eldől ugyanígy kell eljárnunk, bizonyos esetekben időnként meg kell változtatnunk a sebességet, mert hogyha nem, akkor nem támogatnak bennünket az állampolgárok, ahogy ezt Flau elnök is elmondta. Milyen kihívások várnak ránk? Most csak a saját területemről beszélek, mert Flau úr és Buzek elnök úr kiválóan elmondták mindezt a saját területükről. Az egyik az, hogy a közvélemény hogyan látja Európát. Ez a szervezet tud reagálni a közvélemény aggodalmaira, tud-e helyi tevékenységeket elindítani, a jövőt elő tudja elkészíteni. A válság megmutatta, hogy az első válaszok a válságra inkább nemzetiek voltak, mint koordinált európai válaszok. Vajon miért az európai rendszer nem igazodik az új rendszerhez? Azután hogyan lehet kezelni a többlet vagy a deficit kérdését? Milyen legyen a szolidaritás, milyen értékrendet alkalmazunk az EU belül? A másik pedig a gazdasági kormányzás. Erről sokat beszélünk, de még igazi koordinációs javaslatok nem születtek makroekonomiai téren. Már születtek jelentések, Berez asszony jelentésében az adó ügyekről, vagy az egyéb nem kooperatív kérdésekről nem volt szó figyelembe kell venni azt is, hogy a szociális felelősségnek hogy tesz eleget Európa, főként akkor, amikor a válság nehézé teszi az újraelosztást, az erőfeszítések jobb megosztását, a szociális terület ellátását és a nyugdíjak finanszírozását, ami a gazdaság irányítást illető, ti és az EU kapcsolatát az állampolgárokkal, erről már Flau elnök úr szólt, és ezt figyelembe kell venni, vagyis az, hogy kevésbé támogatják Európát az állampolgárok. A kommunikáció a másik kérdés. Európa egyre inkább felelős mindennapi életünkért, mondják egyesek, és Európa valahogy mégse tudja ezt az új európai állampolgárságot megszervezni. Hogy természetesen az egyszerűsített eljárással lenne jó a szerződést kiigazítani, és minél hamarabb. Másik kérdés, másik kihívás az EP és a nemzeti parlamentek számára is a költségvetés, a közösségi költségvetés egyre inkább csökken, az európai vezetők sokszor nem mozdulnak, főként a bizottság esetében, és nincs elég fellépés. Ennek megvan a kockázata, mert nagyon sok szabály van, egyre szélesebb körű szabályok, viszont ez nem társul a gyors válaszadás lehetőségével. A másik kérdés, hogyan vágyuk el a befizetőktől az, hogy egyre nagyobb befizetésekkel éljenek, miközben drasztikus megszorításokat vezetnek be országokban. Azután a deficit csökkentése, ez sem egyszerű kérdés. Ami világos, az az, hogy átgondoltan kell néznünk ezeket a kérdéseket, és a hiányokat fel kell számolnunk az integráció terén, európai szinten, és azt is meg kell néznünk, hogy milyen eszközökkel akarjuk ezeket a problémákat megoldani, annak ellenére, hogy nehéz időket élünk manapság. Harmadik kihívás az Európa és a feltörekvő országok közötti kapcsolatok. Itt Hát igen különböző helyeken találhatók ezek az országok. Nem szabad elfelejteni, hogy milyen monetáris kapcsolatok vannak például Kína és az USA között. Kereskedelmi téren egyre nagyobb a rivalizálás, inkább a bilaterális és nem a multilaterális kapcsolatok számítanak. A dohai folyamat is megtorpant a válság miatt azután figyelembe véve azt, hogy közös megközelítésre lenne szükség itt a kapcsolatokat illetően, a másik pedig a kohézió helyett divíziót, megosztást tapasztalunk. Egyre inkább függünk az exporttól, és a gazdaságok, különböző gazdaságok különböző fejlesztési szintjétől. Protekcionista trendeket is megfigyelhetünk Európában, pénzügyi, mezőgazdasági vagy energia téren. Az utolsó kívás pedig az, hogy hogyan tudjuk a növekedési marzsot megtalálni, mégpedig úgy, hogy munkahelyet is teremtünk, és hogyan tudjuk a szolgáltatásokat is a reálgazdaság felé irányítani. Ma a magánszemélyek és az intézményes befektetők volatilitással küzdenek, bizony homályos területek vannak itt. Az USA-ban tudjuk, hogy kötvényeket adtak ki, kincstárjegyeket Európában, kötvényeket, és erre kell, hogy legyen vásárló. Tudjuk, hogy a részvénypiac volatilitása a kötvénypiacra is kihathat. Ami pedig a kutatást, a fejlesztés, illeti a hosszú távú befektetéseket, az iparágak átalakítását, az energiaigényeket, ezekkel is foglalkozni kell, Flau elnök úr is szólt erről. Ami pedig a piac bizalmát illeti, át kell nézni a pénzügyi eszköz piacsal kapcsolatos irányelvet, tehát felül kell vizsgálni, és a legkárosabb hatásokat kell ellensúlyozni. A likviditás szétszóródása, vagy pedig a különböző tranzakciók átláthatóságának hiányával is foglalkozni kell. Nagyobb legyen az átláthatóság, a tárgyalások előtt már információkat kell adni, vagyis be kell jelenteni, hogy mit fogunk lépni, még mielőtt eladnánk vagy vásárolnánk. És a tárgyalások után pedig meg kell mondani, hogy mit vettünk, mit adtunk el, milyen mennyiségben, milyen feltételek miatt. Van egy másik, egy technológiai kívás is, ami a piacok jó működését illeti, a tranzak- tranzakciók mienségét, mert az európai piacokon végzett tranzakciók egy negyedét ezek a tranzakciók teszik ki. Itt a tőkebefektetésnek a szociális hatása, vagy a szociális előnyei meglehetősen kétesek, és nagy a verseny az európaiak legyenek nagyra törőek e területeket illetően, és egyébként a piacszervezést illetően, hogyha Európa nagyra törő, akkor többet tesz, mint amennyit az USA tesz, és ilyen módon befolyásolni tudja a G20-akat, hiszen ők is foglalkozni fognak szerencsére ezzel a kérdéssel. Az is világos, hogy Európa adjon példát, és, és ez majd abban nyilvánul meg, hogy az említett irányelvet felül tudja -e vizsgálni, vagyis a pénzügyi eszközök irányelvét. Új piacokat kell megszervezni, a CO2 piacot, a, az energianövények piacát, a felügyelet itt is kívánatos, mert nagyon sok a spekuláció e piacokon. A g 20 Franciaország, a g 20 Franciaország fog elnökölni, és azt fogjuk javasolni, hogy ezeket a piacokat szabályozzuk, hiszen eddig ezt a kérdést elhanyagolták. Európának itt még mindenképpen módja van arra, hogy átszervezze piacokat. Itt meg kell találnunk a növekedési rátát, a piacot meg kell újítanunk, és ezzel kapcsolatosan Barnier biztos nagyon sok javaslatot tett, ezek rendkívül jelentősek. Emellett egy sor ajánlás is született, melyekkel már néhány évvel ezelőtt is foglalkozunk, például az immateriális tulajdonjog, a szabadalmak kérdése és az intellektuális szellemi tulajdon védelme. Ezzel ismét foglalkozunk, hiszen ma nem csak materiális, hanem immateriális javaink is vannak, sőt, inkább ez utóbbi a döntőbb. Különböző ötletekkel kell előállni, elképzeléseket kidolgozni, ezek a fejlett gazdaságok számára fontosak. Európának gyorsan ki kell játszani ezt a kártyát, gyorsan lépnie kell azokon a területeken, ahol még nincs megfelelő szabályozás. Ami pedig az egységes piacot illeti, a KKV piacra jutását is javítani kell, hiszen ott vannak a foglalkoztatási munkahely tartalékok. Prioritást kell adni ennek a piacnak, és a munkahelyek tőzsdéjét is létre kellene hozni Európában. Egyébként Lagarde asszony és Samblő úr javasolták mindezt. Foglalkozni kell a az átláthatóság irányelve és a cégekkel kapcsolatos tájékoztatás, a tőzsdére vittel előtti tájékoztatást illető irányelvvel is. Néhány kihívást ismertettem azok közül, amelyekkel Európának a következő években foglalkoznia kell. Ott van még az euró értékének kérdése, ez egy másik vita, hiszen ez egy olyan pénznem, amely nem kapcsolódik egy országhoz. Azután beszélhetnék még a védelem, európai védelem kérdéseiről. Milyen stratégiákat folytasson itt Európa? Hogyan lehet ezt a döntő területet is racionalizálni? Ezek olyan területek, amelyek kapcsolatosan a partnerek több világosságot és koherenciát reklamálnak. Meg kell tudni szervezni magunkat, és ennek alapján fognak minket megítélni. tudunk -e egy új nemzetközi stratégiai gazdasági rendhez alkalmazkodni, hiszen a nemzetközi hitelünk is ettől függ. Európának túl kell lépnie önmagán, nem szabad visszalépnie, és nem szabad, hogy deklasszálódjon. Az utópia eh, győzne akkor, és eh, a eh, rezignáció, viszont ezzel ellentétben mindannyiunknak tagadnunk kell, el kell hárítanunk a rossz európai neorealizmust. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen ezt a nagyon sűrű, izgalmas összefoglalót, amely nagyon sok kérdést vetett föl, és bizonyára sok megjegyzést is fognak tenni a kollégák vele kapcsolatban. Ismertettem a játékszabályokat. Mindenki kapott egy kérdőívet, ezen lehet szóra jelentkezni. Ezeket a beérkezésük sorrendjében fogjuk ö, ö, kezelni. Martínez kolléga fogja majd lebonyolítani a vitát, a parlament alelnöke. Még nem sokat kaptunk ilyen szólásra jelentkezést, de még adok három percet a kollégáknak, illetve összesen három percet kap majd mindenki és a táblán majd látni lehet, hogy mennyi beszédidő maradt még hátra a három percből. Bal oldalt, jobb oldalt ugyanaz látható, meglepő módon. És a kékkártyás módszerrel is élhetnek, ami azt jelenti, hogy egy hivatalos bejegyzett felszólalás után bárki megszólalhat, ha feltart egy kék kártyát, mert konkrét mondani valója kérdése van 30 másodpercben az éppen elhangzottakhoz. És a megcélzott személynek is 30 másodperce van a válaszadásra. Ez kicsit bonyolult a rendszer, de hát ez a rendszer. Szeretném tehát kérdezni, hogy kíván-e valaki eleve kék kártyát már most esetleg felnyújtani? A felszólalók sorrendjét egyébként látják. Vidbrot úr lesz a következő, aki a lengyel szenátus képviseletében szólal föl, és nyitja meg gyakorlatilag a vitát. Hölgyeim és uraim! A mai vitában olyan témákat fogunk napirendre keríteni, amelyek minden nap elhangzanak itt egyébként a pénzügyi válság globális kihívásával, következményeivel fogunk foglalkozni. Szeretnénk minél több konkrét részletkérdésbe belemenni. Senki sem kételkedik, gondolom abban, hogy mindhárom kérdés, a három munkacsoport kérdése egyaránt fontos, és mindegyikről érdemes beszélni, de ne csak beszéljünk, hanem tettekre van szükség. Ahhoz azonban, hogy tettekre szállhassuk el magunkat, EU szinten, nemzeti szinten koordinációra van szükség, és nagyon sok minden dől el a nemzeti szinten. Mivel nagyon kevés az időnk, lehet, hogy nem sikerül sok kérdésben mélyre hatolnunk, de mindenképpen azért a mai alkalom nagy lehetőség arra, hogy összegezzük, hogy eddig mi történt, milyen irányba tartunk, és mit hozhat a jövő. A gazdasági, szociális és pénzügyi válság az Európai Unióban most lecsengeni látszik, de sok szakember és persze a hétköznapi polgárok is Görögországban, például Spanyolországban különösen még nem érzik úgy, hogy a válságot letudták volna. Ha a gazdasági fellendülés esetleg jön is, az még nagyon törékeny, és ahhoz, hogy működjön, és a belső piac valóban elmélyüljön, kiszélesedjen és új gazdasági irányítás, kormányzás jöjjön létre az EU 2020-as stratégia értelmében, ahhoz nagyon sok költségvetési korlátozásra lesz még szükség az EU tagállamaiban. És nyilvánvaló, hogy az államháztartások szűkülése nem kedvez a gazdaság növekedés ösztönzésének, és millió pénzügyi kötelezettség terheli az államkasszákat. De ambíciózus célok nélkül sehova nem fogunk eljutni, pedig ambíciózus célunk az, hogy jelentősen csökkentsük a munkanélküliséget és fellendítsük a növekedést. Az USA és Kína ö, helyzete, és ezek tükrében az ITER projekt vagy a Galileo projekt, ha ezek megvalósulnak, akkor csökkenhet ö, ideiglenes lemaradásunk a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságaitól. Az új költségvetési időszak, az új költségvetési terv, a több éves költségvetési terv önmagában még nem fog választ adni minden kérdésre. Jó lenne megtudni önöktől, hogy önök az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseiről hogyan gondolkodnak, például a 3%-os kutatási költségről, hiszen a legtöbb tagállam kevesebbet javasol, ha eddig jól hallottuk. Jó, köszönöm, elnök úr. Kivéve, ha most megint nem akar bárki azonnal kék kártyával megszólalni, akkor megadom Duilio úrnak a szót, aki az olasz képviselőház képviselője. Köszönöm szépen. És elhangzott a korábbiakban, az, hogy néha egy rossz dolognak lehetnek pozitív kihatásai is, és a pénzügyi válság egy erőteljesebb európai integrációhoz is vezethet ahhoz képest, amit az elmúlt években mindig fő témánként emlegettünk, mégpedig az európai irányultságot, és azt gondolom, hogy a pénzügyi válság rá fog kényszeríteni bennünket arra, hogy az Európai Unió projektjét egészen konkrét intézkedés csomagokra fordítsuk le, és ezeket tegyük is meg, és ezeknek meg kell felelniük a polgáraink elvárásainak is. Tehát itt nem csak gazdasági integrációról van szó, hanem egy ténybeli, szolidaritási uh, viszony kialakításáról is szó van az országaink között, és a polgárainknak valóban egészen világosabbá kell tenni az előnyeit az Európai Uniónak. Az Európai 2020-as stratégia stratégia és a Single Market Act, mindezek a dolgok hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ez megtörténjen és ahhoz, hogy az egyes országok valóban bátran megragadják a pillanatban, ebben az adott pillanatban a cselekvést, ami eddig néha hiányzott. És az első cél az a gazdasági növekedés kell, hogy legyen, illetve a munkahelyteremtésnek kell lennie amit célként előttünk lebeg. Tehát nem szabad, hogy csak az legyen a célunk, hogy pusztán mennyiségileg mérhető célokat, hanem minőségi célokat és javításokat kell magunk elé kitűznünk. És azt gondolom, hogy a káros verseny fogalmát például az adószektorban is meg kellene fogni, el kellene kezdeni foglalkozni ezzel a témával, tehát a tisztességtelen versenyt az egyes államok között ezzel az eszközzel meg kell akadályozni. Az előbb már szintén elhangzott egy másik kérdés az Európai 2020-as stratégiával kapcsolatban, az a gazdasági irányítással kapcsolatban. A külső dimenzióval kapcsolatban hiányoznak az utalások. Tehát én azt gondolom, hogy az európai 2020-as stratégia e, sok globális nagy tendenciát figyelmen kívül hagy, mint például a munkanélküliség tendenciáinak a kérdését is, és azt gondolom, hogy ezen túlmenően szükségünk van arra is, hogy a nemzetközi pénzügyi intézményeket, mint például az IVF-et e, közö, jövőben közös ö, európai képviseletet kell kapnunk, szereznünk, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos az európai költségvetés reformja is, ez is előttünk állt, hiszen mi gyakorlatilag nagyon sok politikával, szakpolitikával foglalkozunk, és ezért tudjuk azt, hogy az Európai Unió költségvetése egyre kisebb lesz, zsugorodik, és hát tudjuk, hogy a semmiből nem lehet igazán valamit csinálni, ahogy szokták mondani. Tehát ezeket a realitásokkal szembe kell néznünk, mert különben a nemzetközi versenyben nem fogunk tudni megállni a helyünket. Köszönöm szépen. Dana Vahalova, az a Please. Igen, tehát akkor megláttam egy kék kártyát. Chairman of Committee on European Affairs of the Czech én a Csehszenátus Európai Ügyi Szakbizottságának tagja vagyok, csehül folytatnám. Az előző felszólalóhoz szeretnék kérdést intézni. Ön szerint rossz dolog az adó, általában az adók bevezetés elképzelhetetlen az, hogy egy alacsony adó kulcs mellett is magas bevételre tegyünk szert. Megadom a válaszadás lehetőséget Dújló úrnak. Igen, én elmondtam, hogy a verseny az egyes országok között egy minimális küszöböt kell, hogy előirányozzon az nemzeti adózás szemszögéből. Tehát minden államnak persze meg kell, hogy legyen a lehetőség erre, hogy a saját adókulcsait kialakítsa, de bizonyos alsó határokat, minimum küszöböket ki kell alakítani, ezekkel már nem szabad menni, mert hogyha ez megtörténik, akkor egy nem annyira jó érzéssel eltölt bennünket ez a verseny, ami kialakul, ez gyakorlatilag egy ilyen harcá alakul akkor az államok között, és azt gondolom, hogy amit már itt elmondtunk, ebben az értelemben el kellene gondolkoznunk azon, hogy nem kellene valamiféle minimális adóküszöböt az EU szintjén kialakítani, annak érdekében, hogy valamilyen vad konkurencia alakulhasson ki. Kösz... Köszönöm szépen, szépen de Naválova kapja meg a szót, aki a cseh parlamentből érkezett hozzánk. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a globális gazdaság, a globális válság tükrében címmel szeretnék felszólalni. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan kezeljük tagállami szinten a bankok csődjét, nem lehet tagállami szinten ezt kezelni. A válság egy dolgot mindenképpen megmutatott, hogy a fenntartható növekedést nem lehet rövid távú intézkedésekkel elérni. A spekuláció mindig a profit maximalizációjára tör, rövid és hosszú távon egyaránt, és ez korlátozza a lehetősége. Gyakorlatilag a jövőt veszi el tőlünk. Az EU-nak tehát szerintem az lenne a feladata, hogy ezt a fenntartható növekedést megőrizze, ennek a lehetőségét, a hosszú távú gazdasági növekedést. Márpedig ez tipikusan európai stratégiai cél lehetne, és az európai nagycégek számára is fontos, hogy hosszú távon gondolkodhassanak. Különösen, hogyha nagy kihívásokat nézzük, a klímaváltozást, az európai gazdaságnak saját célokkal kell rendelkeznie, saját módszerekkel arra, hogy hogyan generál profitot úgy, hogy közben védi a környezetet és a szociális vívmányokat. A tagállamok képesek lehetnek erre, de sohasem egyedül. Össze kell fognunk, hogy a korlátozatlan piacsal szemben európai értékeket állítsunk, hosszú távú megbízhatóságot. Az egyes tagállamok kiszolgáltatottak. Ha a, a profitom nagy részét gyártásból próbálom megszerezni, tehát munkával, akkor hosszú távon vagyok kénytelen gondolkodni, Ugyanakkor a pénzügyi piacok rövid távon gondolkodnak, azonnali haszonra irányul minden tevékenység. A minőségi munkahelyek megteremtése is egy hosszú távú cél, ami ellentmond a rövid távú pénzügyi céloknak. Azon országok, amelyekben a pénzügyi ágazatnak magas az aránya a gazdaság outputjában, ott nehéz ezeket összhangba hozni. Az új technológiák fejlesztéséhez ebben hozzájárulhatnak a pénzügyi intézetek. A költségvetés folyamatos és állandó csökkentése hosszú távon nem működik, mert végül is a társadalmi békét szünteti meg. Ezért van szükség arra, hogy az Európai Unió a szociális területeken a fenntarthatóság érdekében koordináljon. Ebben látom én az európai közös kormányzás értelmét is, és örülök annak, hogy meghívtak ide minket, és megpróbálhatjuk itt most meg kitalálni, hogy hogyan működhetünk együtt. Van egy ö, kék kártyám, bár nem kék, de tessék, kérem, szóljon hozzá. Kérem, mutatkozzon be, mielőtt felszólal. A lengyel szemből érkeztem, a lengyel parlamentből és a cégek fejlődése, növekedése foglalkoztat, illetve az, hogy a fenntarthatóság mennyire valósítható meg a cégekre vonatkozóan. Ugye a cégek maguk is profitteremtésben érdekeltek rövid távon. De minden cég azért elmondja, hogy, tehát hogy főleg a profit termelésben érdekelt. Hogyan lehet tehát a cégeket rávenni arra, hogy fenntarthatóan fejlődjenek, és konkrétan ez hogyan képzelhető? Válaszolhat, asszonyom, Vahalova asszony. Kérem, válaszoljon. Köszönöm. A kérdés szerintem a cégeket sokféle módon lehet motiválni. Sok ösztönző lehetséges bizonyos konkrét projektekre rá lehet őket venni, hogy munkahelyeket teremtsenek általuk. És ezek tipikusan európai feladatok. Nagy örömmel adom meg a szót barátomnak, Pierre Lökiének. Pierre. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy Jean-Pierre Jouyé Figyelemre méltó mutatta be, hogy Európa milyen erőteljesen és pozitívan reagált a válságra. Sokszor kritizálják Európát, de Európa négyszer avatkozott közbe nagy jelentős válság esetében, ahogy ő is szólt erről, és Európa válaszolni tudott erre, ezekre a válságokra. Olyan válságok voltak, mint 29-ben. Vajon el tudjuk mondani, Európa ma szükségesebb, mint valaha. Sokszor elmondták az elmúlt években, hogy, az, e- hogy a világ változik, egyebek, de Európa itt van, most is itt van, minden nap megmutatkozik, és látjuk, hogy új erők emelkednek ki, de ennek ellenére, vagyis éppen ezért szükségünk van Európára jobban, mint valaha. Október 28-29-én az európai csúcs foglalkozott Van Rampoy eh, elnökletivel összeült Taskforce munkacsoport eh, eh, kérdéseivel, az euró helyzetével, a versenyképességgel, a válság hatékony megelőzésével, a stabilitási alapnak köszönhetően. A közösségi munka a parlamentet és a bizottságot egybefogja, és mindezek a munkálatok annak köszönhetően jöttek létre. Ami a gazdasági kormányzatot illeti, szeretnék a Káres Ervion jelentésből idézni. A Nemzetgyűlésben általán vezetett elnökség készítette ezt a jelentést. Kiemelném azt, hogy Európa erősen, megerősödve lépett ki, jutott ki ebből a helyzetből, és a csúcs is meg kell, hogy erősítse ezeket a az elhatározásokat. Két megjegyzésem van, az EP-t és a Nemzeti parlamenteket be kell vonni a hat hónapos elnökségi ciklusokban, hiszen mindenkinek megvan a maga szerepe, és a nemzeti parlamentek is hozzá kell, hogy szóljanak e kérdésekhez. Ami a Nemzetgyűlés pénzügyi bizottságát illeti nálunk, szeretnénk egy parlamentközi külön ülést javasolni, amely minden évben összeülne és költségvetési kérdéseket vitatna meg a nemzeti parlamentek pénzügyi bizottságainak és a Költségvetési Bizottság képviselőinek kölcsönös részvételével. Második dolog, elkerülhetetlen az, hogy a jövőbeli befektetéseket kölcsönössé tegyük, például amikor megújuló energiaforrásokat keresünk, vagy a védelem új lehetőségeit úgy kell eljárni, hogy a nemzeti költségvetések valóban összelegyenek hangolva. És el kell gondolkodni az EU saját forrásairól is. Köszönöm. Köszönöm, Pierre. Nem látok kék kártyát. Akkor nagy örömmel Martinez barátomnak átadom az elnökséget. Látják, hogy ő már predestinált erre, hiszen ez a az, az általa elfoglalt szék sokkal nagyobb, mint az enyém. Köszönöm szépen. Sokan szeretnének még hozzászólni a témához. Az első kollégám Jean-Pierre Rodi. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterek, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani az ülés megszervezéséért. Tudom, hogy a nemzeti parlament képviselői udvariasak, és ezt nem fogják elmondani, vagyis az, hogy sajnálom, hogy nincs több európai parlamenti képviselő jelen. Tudjuk, hogy olyankor kellene az említett ülést megszervezni, amikor nincsenek szakbizottsági ülések. Arra is oda kell figyelni, hogy legyen elég idő a vitára, amikor összeülünk. Ami a lényegi kérdést eh, illeti, az előttem szóló által elmondatokat szeretném megerősíteni, vagyis az EP és a nemzeti parlamentek között szorosabbra kell vonni, vagyis fűzni a kapcsolatokat, és el kell kerülni a rivalizálást. Felhívom a figyelmet arra, hogy az EP néhány frakciója jelentős államfőket karikíroz. Most Merkel asszonyra és Sárközi elnökre gondolok, a Dovilli a Dovilli találkozójukra, amikor nagyon fontos kérdésekről gondolkodtak el együtt. Ennek a az ülésnek az volt a célja, hogy meggyőzzék az orosz elnököt arról, hogy jöjjön a NATO csúcsra, valamint a gazdasági kormányzatról is tárgyaltak. Ma látjuk, hogy mi a kihívás, hogyan fogjuk az egész európai kontinenst együtt igazgatni, az erőforrásokat közössé kell tenni, és szeretnék egy első javaslatot tenni önöknek a kontinens, az európai kontinens pénzügyi auditját, ellenőrzését be kell eh, vezetni. 27 eh, igazgatás van, a Vámunióban a diplomáciai képviseleteknek több száz épülete van mindenütt a világ különböző részein, úgyhogy koordinálni kellene a lépéseinket. A közkiadásokat is valahogy kölcsönösen kellene intézni, hiszen itt gigantikus kiadások vannak, és mindenképpen pénzügyi ellenőrzést kellene végrehajtani, mert megnéznénk, hogy a kutatásban, a védelmi kiadásokban, a közfunkciók ellátásában hogyan lehetne egymást kiegészíteni, vagy közösen finanszírozni bizonyos kiadásokat, hiszen mi a az állampolgárokat képviseljük, nagy kihívások vannak előttünk, és koordinálnunk kell a lépéseket még az állam és kormányfők lépésein túl, akik egyébként a kontinens szintjén nagyon sokat lépnek meg kell nézni, hogy a kormányok között, a közösségen belül mit lehet tenni. Mint ahogy az előttem szóló mondta, nem érdekli az állampolgárokat, hogy ez kormányközi vagy nem kormányközi, őket az eredmények érdeklik az intézményeket, illetően néha a kormányközi, néha közösségen belüli, néha a nemzeti parlamentek ellenőrzik a kormányközi lépéseket, vagy, a, vagy mi ellenőrizik a végrehajtó hatalmat. A lényeg az, hogy ezeket az ellenőrzéseket közösen kell végezni azért, hogy a, az államok kormányzása és a közösség fellépései segítségével valóban felvegyük a harcot a kihívások ellen. Köszönöm, Adi úr. Nagyon bonyolult kérdésekről van itt szó, és meg kell találni az megfelelő időt a találkozóra. Bizonyos frakciók a frakcióülések hetében nem akarják ezeket a találkozókat megtartani, hanem inkább a szakbizottsági ülések alatt figyelembe kell venni a nemzeti parlamentek programjait is, úgyhogy nagyon komplikált az említett találkozó összehozással. Önnek egyébként igaza van abban, hogy kevés kollégánk van itt. Most pedig átadjuk a szót Petru Filip úrnak, a román szenátus képviselőjének. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék mindenkinek, hogy eljött erre a közös tanácskozásra, és ez azt mutatja, hogy érdekli önöket az Európai Unió jövője. Már pedig valamilyen jövőnk lesz, és erre van hatásunk látnunk kell előre, hogy a válság után milyen időszak következik. A polgárok, a választóink azok azt fogják tőlünk kérdezni, hogy a válság után jobban élnek-e majd? A válsággal elmúlik-e minden baj? Valaha én is európai parlamenti képviselő voltam. 2008. szeptemberében a francia elnökség idején Strasbourgban Sárközi elnök úr volt az első, aki bejelentette a gazdasági válságot, hogy elérte Európát a gazdasági válság. Emlékszem, ez 2008. szeptember 15-én volt. Ja igen, csak három percem van, bocsánat. Hűha. Tehát Barózó úr, most azt mondja felszólaló, hogy Barózó úr bejelentette a válságot, illetve azt, hogy egy gazdasági elemző bizottságot hoz létre, amely majd megoldásokat keres a válságra. És nem tudom, hogy ez a bizottság betöltötte a szerepét, ezt jó lenne megvizsgálni. A probléma itt abban áll, hogy sokkal sűrűbben kéne találkoznunk, hogy ezeket a témákat megbeszéljük. Mert ha a politikusok hitelessége a tét Európában, európai szinten vagy nemzeti szinten, akkor ehhez konkrétumokra van szükségünk valamennyiünknek. A kommunikáció közöttünk és az európai szintű kommunikáció nagyon fontos, hiszen a polgárok szeretnék megérteni döntéseink logikáját, hogy a nemzeti és európai döntések mögött milyen logika húzódik, már pedig van ilyen logika, és ez közös logika a parlamentek és az Európai Parlament között. Még mindig sok olyan kérdés van azonban, amelyeket az Európai Parlament még nem oldott meg, ugye az energiaügyi együttműködés, vagy a széndiokszid kibocsátásokra vonatkozó új szabályok, vagy a kohéziós alapokkal való bánásmód, ezek reformja 2013-2020 között. Ezek óriási és megoldatlan kérdések, és ugyan van már egy válságkezelő intézkedés csomag, amelyet az EU és a tagállamok beindítottak, és Románia támogatja ezt a csomagot, de még túl sok nyitott kérdés van. A Parlament Bizottság és Tanács közös dokumentumát most önök ugye vitára bocsátották, de fontos, hogy a kommunikáció az európai és a nemzeti parlamentek között folyamatos legyen. Ne csak pontszerű, a hitelességünk, illetve ezen dossziék hitelessége érdekében. Mert fennáll a veszély, hogy a válságból a gazdagok meggazdagodottan jönnek ki, és a szegények még szegényebben. Ez az egyik legsúlyosabb probléma, ami sok polgárt nálunk legalábbis foglalkoztat, és amivel európai szinten foglalkozni kell. Köszönöm szépen! valóban tudom, hogy ön az Európai Parlament képviselője volt egykor. Na most már ezt mindenki tudja, a következő pedig Van Bommel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit André Florú mondott. Elmondta, hogy a bizottság nem tette eleget annak érdekében, hogy a jövedelmek elosztását igazságosabbá tegye Európában. A válság most az ürügye annak, hogy egy erősebb gazdasági koordináció jön létre, de ez nem vezet feltétlenül egy igazságosabb elosztáshoz, ami a jövedelmeket illeti, vagy a munkanélküliségi helyzet javításához. Az a helyzet, ami kialakult például Hollandiában a következő. Európa és a tagállamok nagyon is képesek arra, hogy például megmentsék a bankszektort, vagy a nagy ipari ágazatokat, például az autóipart, és mindezt adópénzekkel tegyék, azonban keveset tesz az állampolgárokért. Ezért az európai polgárok nagyon szkeptikusak, és ennek oka van. Három kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatosan először is. Nem kellene sürgősen újraértékelni az európai neoliberális gazdaságpolitikát. A piacok liberalizálása saját hazámban is, ahhoz vezetett, hogy több ezer munkahely veszett el. Például a postai ágazatban. Másodszor nem elképzelhető, hogy az állampolgárok szkepticizmusa nőni fog, hogyha nem kap nagyobb prioritást a szegénység elleni harc és a munkanélküliség elleni harc. Harmadszor, hogyha az állampolgárok bizalma tovább csökken az EU-ban, akkor nem kell ennek tükröződnie vajon a nemzeti parlamentek munkájában is. Más szóval kevésbé szolidárisak az adott országok más országokkal, és ez különösképpen érezhető lesz majd a gazdaság és a pénzügyi ágazatban, ezáltal pedig egy bizalmi válság alakul ki, ami más részről pedig a békét veszélyezteti és a jólétet. Jó, lezárjuk a felszólalók listáját, hiszen még sokan szeretnének hozzászólni, és szeretnék hallani a válaszokat is Zsülyé úr részéről. Kérném önöket, hogy tartsák be a három perces időkorlátot. Lunacek asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Mint korábbi nemzeti parlamenti képviselő, most örömmel látom, hogy osztrák kollégáim itt vannak, és az Európai Parlamentre hivatkozva, amikor elhangzik, hogy kevés itt a parlamenti képviselő, szerintem ez azért is van, mert párhuzamosan zajlanak bizottsági ülések, ráadásul olyan ülések, ahol ugyanezekről a témákról beszélnek. Például az Econ bizottságnak is ebben a pillanatban van ülése. Erre oda kéne figyelni szerintem jövőben a szervezéskor, elnök úr. Ami a közös egyeztetéseket illeti a nemzeti és európai parlament között, úgy gondolom, hogy erre nagyon szükség van, különösen most a válság idején, mert az Európai Parlament miközben erőteljesebb koordinációját követeli a nemzeti gazdaságoknak és költségvetéseknek, ezt csak úgy követelheti, hogyha több együttműködést is biztosít. És ha szorosabb ellenőrzést akarunk végrehajtani, például az Eurostat ezt kimutatta, hogy milyen hatása lehet ennek, akkor ez ugye a kormányok ellenében kell lépni, és ehhez jó szövetségesek lehetnek a nemzeti parlamentek. Tehát közös szinten kéne fellépni, például a Nemzeti Parlamentek pénzügyi bizottságainak rendszeres üléstetés, ülésestetésével, hogy folyamatosan lássuk, hogy a nemzeti szint, az európai szint mit akar és ebből szerintem egy hozzáadott érték is kihetne egyfajta új európai tudat ilyen szaktémák kapcsán is. Az Európai Parlament komoly javaslatokat tett a válságkezelésre, ellenőrzésre vonatkozóan. Csak az a baj, hogy tanácsi szinten, az Európai Tanács szintjén a parlamenti javaslatokat nem nagyon, vagy nem annyira veszik figyelembe, mint ahogy mi szeretnénk. És ezért nyilvánvaló, hogy szövetségesek vagyunk, mert szerintem önök is gyakran látják azt, hogy az önök parlamentjei ö, mást akar, mint a kormányok, a kormányok viszont az unióra hivatkoznak és mossák a kezüket. Ezért kéne összefognunk, hogy ne legyünk kiátszhatók egymás ellen. A parlament nagyon ambíciózus javaslatokkal élt, például a pénzügyi tranzakcióadóval. Ezt mindig is komolyan javasoltuk, többségi támogatása volt a dolognak. A nemzeti parlamentekben is felmerült a kérdés, az osztrák parlament is elfogadta ezt, és mégsem kerül bevezetésre. Tehát a nemzeti parlamenteknek össze kéne fogni, hogyha egyetértenek dolgokban, akkor ezeket nyomják, nyomják. Nem csak a végrehajtás, az ellenőrzés a parlamentek feladata, hanem az ösztönzés és a közös előremutató összefogás. Például mondjuk, ha már nincs közös adó, akkor legalább egy harmonizált, minimál európai adó ügyében. Mert a költségvetéseknek pénzre van szüksége, az önök költségvetéseinek, nem csak az európai költségvetésnek ugyancsak, és ha mi az energiahatékonyságba beruházunk, ezzel munkahelyeket teremtünk, akkor szerintem van jogunk arra, hogy ebből az ágazatból visszafolyjon pénz. Tehát a válság konkrét kezelése kapcsán szerintem ezekre a válaszokat, ezekre a kérdésekre kell válaszokat találnunk. Kosta úr következik. Elnök úr, elnök úr, kék kártyám van, fel szeretném mutatni. Parancsoljon. De valamit nem stimmel játékszabályokkal, mert először Luna csak azt kell megkérdezem, hogy elfogadja-e a kérdést, és ha azt mondja, hogy igen, akkor van ennek 30 másodperc, arra, hogy ezt föltegye. Tehát, igen, elfogadja, akkor kérdezek. Lunacek asszony elmondta, hogy a tagállamokban nő a megértés abban az esetben, hogyha a költségvetési ellenőrzést szigorítják. Nem lehetséges, hogy pont ennek az ellenkezője történik majd mindenek előtt tekintettel arra, hogy Európa beavatkozik például a nyugdíjszabályozásba. A válság adódó problémák európai és nemzeti szinten is abban állnak, hogy a közös belső piac és a a többségünknek ugye van közös valutája is, ezek ellenére a nemzeti költségvetés ellenőrzések ellenére mégiscsak kialakult a válság. Tehát ezek nem bizonyultak elég erős eszközöknek. És ezért úgy tűnik, hogy a belső piachoz többre van szükség. Vagy valóban közös az Európai Unió, és valóban közös a piac, és akkor közösek a szabályok, akkor viszont közösen kell lépnünk is. Alberto Costa következik akkor most. A portugál nemzeti nemzetgyűlés nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság tehát lehetőségé szeretnénk alakítani, hogy ki tudjunk lábalni a gazdasági válságból. Ez egy nagyon jó elgondolás, amelyre szükség is van. Ezért nagyon fontos, hogy a jelenlegi reformokkal nem élnek megfelelő szinten. Négy példát szeretnék említeni, ami az európai jelenlegi realitásokat illeti először is. Az az elgondolás, miszerint az európaiak látják, hogy egyre növekednek a problémák, egyre súlyosbodnak, egyre nagyobb szükség van arra, hogy a válságot kezeljük. Itt mindenképpen a bizalom megelőlegezése nagyon fontos lenne, hiszen látnunk kell, már vannak lehetőségek, szankciók, szabályozások. Ez azt jelenti, hogy a miniszterek tanácsában a tagállamok ennek megfelelően kellene, hogy szavazzanak is. Ez az európai fél év nagyon jó a gazdasági koordináció számára, nagyon fontos azonban, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonjuk a munkába, mint ahogyan azt sokan említették is, annak érdekében, hogy ne alakuljon ki az a látszat, hogy majd csak a második fél évben tájékoztatjuk majd őket az olyan tartalmakról és szabályokról, amelyekről az első, az európai fél évben döntöttünk. Az európai jogalkotási szabályozás integritásáról van szó. Nagyon fontos, hogy demokratikusan, nyíltan történjen mindez, és hogy a tartalmakat már előre ne tárgyalják, meghatározzák meg, vagy definiálják. Hiszen a Lisszaboni szerződés kimondja, hogy a nemzeti parlamenteknek is van beleszólási joguk. A helyzet, amelyet a Task Force teremtett, nem lehet tehát precedens értékű, nem vezethet oda, hogy megelőzendő a jogalkotási folyamatot, széleskörű gazdasági reformokat vezessenek be. A következő pont, amit említeni szeretnék, a reformszerződés felülvizsgálata. Végezetül is ez egy jó hír minden európai számára. Vagy esetleg nem megfelelő ez a szerződés? A nemzeti parlamenteknek részt kell venniük a szerződés felülvizsgálatában. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy megoldjuk a problémákat, hiszen a Lisszaboni szerződést ennek megfelelően ratifikálták, és ez egy nagyon fontos pont. Egy korlátozott felülvizsgálat gazdasági értelemben nem szükségszerűen azt jelenti, hogy egyszerűbbek lesznek a dolgok, és ez nem is áll ilyen módon a Lisszaboni szerződésben. Köszönöm. Milán Zver a következő felszólaló. Köszönöm a szót. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, nagyon örülök, hogy szólhatok ezen az ülésen. Szomorú vagyok, hogy nincs túl sok EP képviselő jelen. remélem, hogy a jövőben az összes frakció megállapodik abban, hogy kit küld el ilyen találkozókra, hiszen olyan öröm a nemzeti parlamentekkel találkozni. A politikusok, a hivatalos tisztségviselők, gazdasági szakértők nem húztak ki még bennünket a válságból, csak időlegesen. A Montel jelentésben is már megemlítették, hogy itt szakadék van a között, amit az európai oktatási rendszerek nyújtanak, és a között, amire az európai munkaerőpiacnak szüksége van. Ez azt jelenti, hogy valami nem stimmel az oktatási rendszerekkel, hogyha olyan dolgokat hoznak létre, amit a munkaerőpiac nem fogad el. A mondta jelentés is elmondta, hogy a negatív gazdasági növekedésben vannak olyan profilok, amelyekkel foglalkozni kell. A közgazdászok bizonyos adatokat nem tudnak sehonnan se megszerezni, és szerintem először mérehatóan meg kell reformálni a tagállamok oktatási rendszerét, mind középszinten, mind a szakmai képzés terén, mind pedig a felsőoktatásban, amit a bolonyai folyamatnak nevezünk. A kopenhágai és a bolonyai folyamatot meg kell erősíteni, erősebb alapokra kell helyezni, hogyha azt akarjuk, hogy az európai gazdaság azokat a szakmákat kapja meg, amelyekre szüksége van. Most lezárom a hozzászólók listáját, mert különben Zsilez úr beszédét nem tudjuk meghallgatni, ami nagy szégyen lenne. Úgyhogy arra kérem önöket, hogy most már ne kérjenek szót, mert lezártam a hozzászólók listáját. Most pedig átadom a szót Sevcsik úrnak, a cseh szenátus képviselőjének. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a mai találkozó, amit nem lehet semmilyen más fórummal helyettesíteni, még a kazakkal sem, mert nagyon nehéz a kérdések mélyére ásni, és talán itt majd lehetséges lesz. Még a válság előtt is már volt szó az Európai Unió versenyképességének relatív csökkenéséről a Lisszaboni stratégia kapcsán. Most a válság után ez a vita most még sürgősebbé és specifikusabbá vált, és úgy gondolom, hogy ha most a, ha valamikor, akkor most szükség van az együttműködésre. Most, ahogy Zsolya úr is elmondta, a válság egy kicsit rádöbbentette Európát arra, hogy mekkora veszély a protekcionizmus, és mennyire fontos a szolidaritás elvének megőrzése és eddig sikerült ezt megőrizni az Európai Unió szintjén. Zsölye úr egyébként maga is külügyminiszter volt, államtitkár volt annak idején. Egyes tagállamok a belső piacot jobban védenék, jobban szabályoznák, mint mások. Tehát vannak országaink között ellentmondások. Én azt szeretném megtudni, hogy hol tart az Európai Parlamentben a vita e tekintetben, önök melyik megoldást preferálják? Összehangolható egymással ez a két ellentétes trend. Köszönöm szépen. És a francia nemzetgyűlés részéről következik Karese úr. Köszönöm. Jean-Pierre Zsujék kitűnő dolgokat mondott el nekünk, kicsit kiegészíteném az általa elmondottakat. A válságon túl arról is beszélünk, hogy mit szeretnénk Európának. Európa és nagyon sok európai még mindig a válságtól szenved, még nem keveretünk ki a válságból, és ennek perspektívái meglehetősen messze állnak attól, hogy kedvezőek legyenek. Bár tettünk néhány elhárító lépést, de még nincs vége a válságnak. Ezzel kapcsolatosan elmondanék néhány dolgot. Először is arra kell gondolni, arra, arról kell gondoskodni, hogy a költségvetési kiigazítási politikáknak ne legyenek következményei a növekedésre, mégpedig olyan értelemben, hogy a válság ne szűnjön meg egyes országokban, vagyis ez azt jelenti, hogy a kereslet meg kell, hogy maradjon a költségvetési kiigazítások ellenére a különböző tagállamokban, hiszen majd ez vezet a növekedéshez. Második sorban a befektetési politika kell, hogy folytatódjon, meg kell, hogy maradjon európai szinten, sőt, bővüljön, mert itt is megvannak a kockázatok, mégpedig az, hogy a befektetési politika, ami a jövőt segíti elő, áldozattául válhat a költségvetési politikák során. Európai szinte bizonyos kedvez, kezdeményezések történtek, de nem valami derűsek a kilátások Európában, és látjuk, hogy ennek megvan az ára, hiszen a költségvetési megszigorításokat több országban bevezették, erről az utolsó európai csúcs is tárgyalt. A 2020-as stratégia olyan stratégia, aminek még nincs meg a finanszírozása. Ezt téren meg kell találni az eszközöket arra, hogy legyenek befektetések, kisebb befektetések, és közösség, kölcsönség kell tenni a nemzeti politikákat tetéren, a befektetések terén, de talán el lehetne képzelni egy európai kölcsönnyújtási szerkezetet is, aminek segítségével a jövőbeli politikákat finanszírozhatnánk. Köszönöm, most pedig Zöllmer úrnak adom át a szót, a német Bundestag képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, hogy a válságot sikerült-e már legyőznünk, azt még nem tudjuk ma megítélni, de azt azért pontosan tudjuk, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy ilyen válság ne ismétlődhessék meg. Mert ha ez megismétlődik, akkor szinte alig lesz lehetőségünk arra, hogy sikeresen harcoljunk ellene, hogyha megnézzük azt, hogy az eddigi következtetések, amiket levontunk a válság alapján, és hogy mi történt, akkor azt mondhatom, hogy az Európai Parlamentnek valóban bókolhatunk és dicsérhetjük, hiszen nagyon lelkesen, aktívan bevetette magát a harcba, és a megfelelő következtetéseket levonta. Tehát azt gondolom, hogy a pénzügyi felügyeletek reformja terén az Európai Parlament nagyszerű munkát végzett, és azt gondolom, hogy nagy kár az, hogy a mai ülésünkön ilyen kevés európai parlamenti képviselővel tudtunk találkozni, hiszen milyen nagyszerű lett volna egy párbeszédet elmélyíteni a kollégákkal, de talán majd a legkövetkező alkalommal ez sikerül. A kérdés az az, hogy tehát milyen következtetéseket kell levonnunk a válságból. Én Először is feltenném és aláhúznám azt a kérdést, hogy ki fizeti meg ennek a válságnak az árát. Eddig a polgárok és a munkavállalók voltak azok, akik megfizették a válság árát. És egyébként lenne egy eszköz, ami azokat is részesítetné a válság költségeiből, akik gyakorlatilag döntően hozzájárultak ehhez, és ez pedig a pénzügyi tranzakciós adó lenne. Tehát a különböző pénzügyi termékekre kivetett adó véleményem szerint abszolút szükséges lenne, hiszen gyakorlatilag mi forgalmi adót is fizetünk mindenféle ö, áru után, csak a pénzügyi termékek után nem, és egy ilyen pénzügyi tranzakciós adó lehetővé tenné azt, hogy egy olyan eszköz legyen a kezünkbe, hogy a válság költségeit legalábbis proporcionálisan megfinanszírozzuk ebből, és lehetővé tenni azt is, hogy azt az őrületet, hogy ez a e, pénzügyi e, piac teljesen felforrósodott, és hogy e, ennek a következményeit bizonyos fokig letompítani, és hogy azok, akik gyakorlatilag ebben részt vettek, ők is részt vehessenek ennek a fedezésében. És Németországban egyébként e, már vannak erre nézve kezdeményezések, és támogatói is vannak ennek, tehát én azt gondolom, hogy legalábbis regionális szinten be kellene vezetnünk ezt az adót, és vagy Európában, vagy legalábbis az eurozónában, és én kérem önöket, hogy tegyenek meg mindent ennek érdekében. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. A következő Kreiner úr. Elnök úr, én már a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között folyó üléseken már többen is részt tudtam venni, és én azt gondoltam, hogy nagyszerű volt eddig a sikere ezeknek, és ennek eléggé kevés köze van a frakcióüléseknek, illetve a munkabizottsági üléseknek ehhez, hiszen ezek a nemzeti parlamentben is vannak. Én azt gondolom, hogy éppen ezért vonjuk le azt a tanulságot, hogy itt most 5 az 1 arány, ami itt a mai napon lezajlik, a nemzeti parlamentek részéről és az európai parlamenti képviselők részéről, ezzel lehet, hogy még lehetne dolgozni. Én azt gondolom, hogy az adók harmonizációjával kapcsolatban én azt hiszem, hogy ez igaz, hogyha egy európai országban alacsonyabbak az adók, akkor ez valóban magasabb, rövid távon magasabb adóbevételekhez jutathatja ezt az adott országot, azonban ne felejtsük el azt, hogy ez más országok terhére működhet, és ezt ne felejtsük el, hogy ilyen esetben ez rá kényszeríti a már többi országot is arra, hogy ő is csatlakozom hozzá, így kölcsönösen gyakorlatilag ártunk egymásnak. És ezért is én nagyon hasznosnak tartanám azt, hogyha egy minimális adó küszöböt bevezetnénk, és erre már évek óta egyébként a társasági adó alapharmonizációja érdekében már folytak közös erőfeszítések, és én azt hiszem, hogy ha sikerülne legalább ezen a téren közösen bevezetni egy minimális maximális adóküszöböt, mert különben ezt az adó dömpinget, adó csökkentés dömpinget, ez gyakorlatilag még felforrósítanánk, és én azt gondolom, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor nagyon fontosan lesz megnézni, hogy hol vannak a legalacsonyabb adók, és azt gondolom, hogy a társasági adó számítás komplexitása miatt rendkívül nehéz most jelen pillanatban kiszámolni, hogy hol van a legalacsonyabb adó jelen pillanatban. Még a pénzügyi tranzakciós adó kapcsán csatlakoznék az előttem szólóhoz. Nagyon fontos lehetne ennek a bevezetése. Az Európai Unión belül azonban erre nézve vannak, van ellenállás, azonban valóban nagyon nagy értelme lenne ezt bevezetni, mert hiszen gyakorlatilag e, a munkavállalók, a nyugdíjasok és a hatalmas nagy tömege a polgároknak megfizeti a válságárát, azonban azok, akik a korábban e, profitőrei voltak a, a korábbi pénzügyi tranzakcióknak és a segélycsomagoknak is, nem e, részesül részesültek eddig ennek a terheiben. És hogyha 5-20-25 százalékos adóval terhelünk egy liter adót, vagy egy téli kabátot, hát akkor e, most érvelhetünk úgy is, hogy hát a téli kabát és a tej az valóban olyan lényegtelen dolog, hogy valóban nyugodtan lehet sújtani ilyen magas adóval, és viszont ezek a pénzügyi tranzakciókat meg hát nem kell, mert hiszen ezek olyan rendkívül fontos dolgok. Én inkább azt mondom, hogy lássuk ezt fordítva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kolléga. Utolsóként Daniel Fasquel kapja meg a szót a francia nemzetgyűlésből. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, egy kék kártyát látok. Kérem, hogy mutatkozzon be. Krajnen úrhoz kíván kérdést feltenni. Kreiner úr elfogadja a kérdést? Igen, persze, hogyha hallom a kérdést, szívesen válaszolok rá. Nagyszerű. Akkor 30 perce van, Péterzen úr a szó. Tehát főként a, ugye a pénzügyi tranzakciós adóról volt itt szó. Engem az érdekelné, hogy ezzel kapcsolatosan van -e önnek valamilyen tapasztalata egy ilyen adóbevezetésével kapcsolatosan, hiszen ha nincs, akkor azt hiszem, én elmagyarázhatom önnek, hogy hogyan néz ki egy ilyen, adós, egy ilyen adózás, hiszen Svédországban már a 80-as évek óta volt egy ilyen rendszerünk, egy évig tartott, és utána eltöröltük. Igen, nos, tudom, hogy Svédországban létezett egy ilyen jellegű adó, és egy év után eltörölték azt. Ennek az oka viszont az, hogyha egy ország ezt megteszi, akkor nagyon könnyű kitérni más országokra, és Svédország közel van Dániához és más pénzügyi tranzakciós helyekhez, és észrevette, hogy ha egyedül vezeti ezt be, akkor igen nagy problémákba ütközhet. Ezért lenne nagyon fontos széles bázist teremteni ehhez az adóhoz, és minél több tagállamban bevezetni azt. Ezért mindenképpen fontosnak tartanám azt is, hogy a svédek a tapasztalataikat megosszák a többiekkel, és azok oldalán álljanak, hogy ez sikeressé válhasson. Köszönöm, Kreiner úr! Most pedig valóban az utolsó Felszólaló Faszkel úr kapja meg a szót három percben. Elnök úr, Olié elnököt képviselem, aki a Nemzetgyűlésben a Gazdasági Bizottság vezetője. Egyébként örülök, hogy Jean-Pierre Jouyet-val is találkoztam itt, aki igen jelentős európai ügyekkel megbízott államtitkár volt mindenképpen több Európára van szükség, és nem kevesebb Európára, hiszen egyszerre nézünk szembe gazdasági és politikai kihívásokkal. A belső piac még nem jött létre teljes mértékben, nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak, a környezetvédelem, de főként adóügyek és szociális ügyek terén. Távolabbra, messzebbre, messzebbre kell menni, jobban kell harmonizálni a különböző jogszabályokat azért, hogy a verseny valóban tisztességes legyen, fair legyen a vállalkozások számára. Ami pedig európai és nemzetközi szintet illeti, mi nem a, annyira a szabad kereskedelem mellett vagyunk. Láttuk ezt a GATT keretében, az a WTO keretében, viszont a jövőben a nemzetközi tárgyalásokon Európa egyhangon szóljon, és egyhangon beszéljen a partnereinek. Sokszor egyes országok egoisták és saját helyzetüket védik. Például a Kínával való tárgyalások során Európa jobban meg kell, hogy védje saját érdekeit, és azt az elképzelést, ami ma nagyon jelentős, vagyis a viszonosság elvét a kereskedelmi kapcsolatok során a világ többi országával szemben. A Lisszaboni szerződéssel javulásokat tapasztalhatunk, de a Lisszaboni szerződést jobban kell alkalmazni, és hogyha nem elegendő ez a szerződés, az intézményes rendszer még mindig nagyon bonyolult Európával. Kissinger mit mondott? Azt mondta, hogy milyen telefonszámot hívjak, hogyha Európával akarok beszélni. Éppen ezért ismét föltetjük a kérdést ma is, milyen telefonszámon kell hívni Európát. Ez azt jelenti, hogy láthatóbb legyen Európa, jobban ott legyen nemzetközi szintéren, és az EU-n belül a közös piac, a belső piac világosan legyen irányítva. Én csak támogatni tudom Franciaország és Németország kezdeményezését, vagyis legyen európai gazdasági kormányzat. Ez mindenképpen elkerülhetetlen, látjuk ezt gazdasági és politikai téren is. Az egyik a másik nélkül nem működik. Ezt egyébként Schumann a 1950-es nyilatkozatában világosan elmondta, több Európa kell, több gazdasági és politikai Európa. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel tulajdonképpen a felszólalók listájának végére értünk, egy kicsit túlhúztok a vitát, de Zsujé úrnak mégis még egyszer megadjuk a lehetőséget, hogy válaszoljon az elhangzottakra. hogy válaszoljon tehát arra, amit a kollégák mondtak. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a részvételért és a munkájukért az elmúlt hat hónap alatt, amikor is a Franciaország volt a soros elnök, hiszen naponta találkoztunk szinte akkoriban, és tudjuk, hogy nagyon sokat dolgozott ezen a témán. Öni a szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezeket a szavakat a hogy úgy mondjam, bókokat, nem tudom, hogy én azt megérdemlem-e, de köszönöm, elnök úr, az ön szavait. Megpróbálok összesítve válaszolni a különböző hozzászólásokra. Martinez úr, Zökr úr szólt bizonyos kérdésekről, de az EP működéséről nem tudok nyilatkozni. Úgyhogy ezekre a kérdésekre én nem reagálok. Viszont három megjegyzést tennék az elhangzottakkal kapcsolatosan. Önök közül sokan említették, és nagyon örülök, hogy ez a az EP képviselők és a nemzeti képviselők közötti találkozón hangzott el, említették a költségvetés eszközeinek kérdését. Nincs nekem túl sok illúzióm, de Mindenképpen szükség van az EP és a nemzeti parlamentek közötti párbeszédre erről, mert bizalmi válságot élünk meg. Nem szabad olyan színbe feltűnni, hogy valami tehetünk európai szinten pénzügyi eszközök nélkül felelősen, hogyha van elég eszközünk, hogyha lehet takarékoskodni, és hogyha lehet pénzügyi ellenőrzést végezni, akkor ezt meg kell tenni, és itt legyen minden átlátható az európai állampolgárok számára. Semmi nem akadályoz meg minket abban, hogy összekössük mindazt, ami az európai költségvetés terén történik, vagyis bizonyos eszközöket és szakpolitikákat kölcsönössé, közössé tegyünk hiszen a piacok, a partnerek várják, hogy Európa milyen pénzügyi stratégiát fog követni. Karas úr is szólt arról, hogy nagyon rossz lenne, hogyha olyan stratégiáink lennének, amelyekhez nincs meg a finanszírozás. Igen, kifinomultak a piacok, túl kifinomultak, de azért az egésznek a lényege egyszerű, hogyha van stratégia, akkor ahhoz kell finanszírozás. Ma sem kell, hogy másak legyenek az európai intézmények. Stratégia, finanszírozás kell, és tudjuk, hogy más szereplőknek mit kell lépniük. Másik gondolat. Tudni kell, elnézést, hogy ezt itt elmondom, oda kell tudni figyelni a piacokra, mert a piacok releváns kérdéseket tesznek fel. Az EU számára is szerintem két típusú kérdést tesznek fel, önök is említették ezeket. Az első a kapcsolat, a rövid, középtávú között, a fenntartható fejlődés, kutatás, fejlesztés finanszírozása, 2020-as stratégia. Igen, de arra is kell válaszolni, hogy melyek a rövidtávú kockázatok, kihívások, feladatok, a kiigazítás, pénzügyi, monetáris kiigazítás, az euró térség irányítása. Ezek olyan problémák, amelyekkel kapcsolatosan tudni kell, hogy eh, hogy is alakulnak az állami adósságok, a kiegészítési intézkedések eh, nyomán. Koherensek ezek a tervek, vagy pedig a bankok átláthatósága, állami adósságok, ezek összefüggnek és átláthatóknak kell, hogy legyenek. És ezekre a kérdésekre meg kell válaszolni. Vagyis össze kell kapcsolni a rövidtávú válaszokat a hosszú vagy középtávú stratégiával. Az EU világosabb politikát kell, hogy kövessen például a kölcsön, felvételek, az adósság ügyében európai szinten meg kell mondani, hogy milyen adóügyi integrációt, adóügyi versenyt akarunk folytatni. Többen felvetették ezt a kérdést, hiszen ezt kérdezik tőlünk a piacok is, és a partnerek is, melyek a rövidtávú és középtávú elkerülhetetlen lépések. Önök közül sokan szóltak, például Van úr, szólt egy másik kérdésről, hogyan lehet kombinálni a kiegészítési politikát, a megszigorításokat a növekedési politikával. Itt sem szabad azt hinni, hogy mindig több szigorúságra van szükség. Nem. Milyen stratégiát kell folytatni, a gazdasági tevékenység fenntartását hogyan kell a pénzügyi kiigazítással összhangba hozni. Erre is európai választ kell hozni, ami olvasható kell, hogy legyen, figyelembe véve a befektetők elvárásait. Ez elég nagy nehézséget okoz. Egyébként itt osztom azt, amit Zolmer úr mondott, és mások Európa túllépett a válságon, de azért még teljes mértékben nem kerültünk ki belőle. A visszaesést el kell kerülni, a végső lépések nehezek lesznek, a stratégiákat koordinálni kell, meg kell határozni, hogy hogyan kell adagolni a pénzügyi kiigazítást és a növekedést. Majd pedig a piacok üzenetét nem szabad csak egy kézlegyintéssel elintézni. Harmadik megjegyzésem, figyelni kell, hallgatni őket, de ugyanúgy kell szankciókat fogadatosítani, és a piacok őrültségei ellen is harcolni kell, ahogy Zolmers úr, Kleines úr mondták. Ez is világos. A Nömel úr megjegyzéséről szólva a neoliberális politikákat értékelni kell, hiszen ilyen politikát folytattak a piacokon. Nem kell félni a piacok őrültsége elleni harctól, a volatilitás elleni harctól, legyen mindez világos, Európa legyen határozott és szilárd etéren, ami pedig a többi kérdés illeti a pénzügyi tranzakciók megadóztatását, ennek technikai módozatait. Egyes esetekben ez kívánatos. Másik kérdés, európai szinten kell ezeket megtenni. Igen, bizonyos dolgokat meg kell tenni európai szinten, példát kell mutatni. Jó lenne, hogyha ezt nemzetközi szinten is bevezetnék, de ha nem, akkor is Európa nem kell, hogy erről lemondjon, esetleg más partnerekkel együtt lépjen, ha bizonyos technológiákra van szükség, akkor ezt meg kell tenni, ahogy törvénykezés történt a bioetika terén, miért lennének kivételek a különböző piacok is az ilyen szabályozás alól. Vagyis a rendszert egy kicsit le kell hűteni, és a túlzásokat el kell kerülni. Európának nem ugyanaz a szervezete felépítése, mint az USA-nak, más jellegű a gazdasága, és időnként másképpen kell, hogy a partnerekkel lépjen. Ehhez koordinációra van szükség. Faszkel úr és többen szóltak egy másik problémáról. El kell gondolkodni azon, hogy hogyan képviseltetheti magát koordináltan Európa nemzetközi szintéren. Sokszor a rövid távú kérdésekre találunk európai kérd- válaszokat, ezt bizonyítottuk az elmúlt években, de azért vannak időnként különbségek, és így képviseljük magunkat a külvilág felé. Ettéren azért meg kellene oldani néhány problémát. Végül pedig többen szóltak, és ezzel befejezném a reagálásomat, Többen szóltak arról, hogy Európa szükséges, ez olyan horizontávlat, amit nem lehet megkerülni, több Európára van szükségünk, több szolidaritásra egymás között, és azok irányában, akiket a legjobban sújtja a gazdasági pénzügyi válság. Viszont nem szabad illúziókat táplálni. A szolidaritás szükséges, de az olvashatóság is, és a közvélemény megértése, az európai lépések legyenek érthetőek, láthatóak, mert két éve erősítjük az európai szolidaritást, de ez nem vált bizalommá az európai intézmények iránti bizalommá, és ezzel a kihívással kell most a nehéz időszakban megküzdeni Európának. Köszönöm. Köszönöm szépen Zsülyé úrnak a hozzászólását, és biztos vagyok benne, hogy ez alapjául szolgálhat majd a munkacsoportüléseknek, amelyek most következnek, ezek inspirációként szolgálhatnak majd az eszmecserénkhez ezeken a munkacsoportüléseken. Kedves kollégák, tehát akkor most három munkacsoportra fogunk feloszlani. Az első munkacsoportnak a neve milyen fajta növekedés és munkahelyekre van Európának szüksége holnap. Ez a munkacsoport, ez itt ebben a plenáris helységben fog szállni, és Miguel Portas kollégám fogja az elnökségi feladatokat ellátni Marie Ran asszonynal, aki a belga parlament szenátusa részéről fog részt venni. És Raportőrként pedig Bruno Töbens áll majd rendelkezésünkre, ő is a belga parlament tagja, ugyanúgy, mint Aréna asszony is. A szenátust fogja képviselni. Tehát, ahogy elmondtam, az egyes munkacsoportülés itt a plenáris helységben fog zajlani, teremben. Ez nagyszerű, a csoport tagjának nem kell kimenniük. A második munkacsoport címe, milyen gazdasági kormányzatra van szüksége Európának, és ez pedig a harmadik emeleten a 3C50-es, 3C50-es teremben fog zajlani, és én remélem, hogy minnyáján meg fogják találni. Egyébként nincsen messze innen tőlünk, Herman de Croo úr fogja a belga parlament részéről elnökölni ezen az ülésen. és de gyakorlatilag a kormányzat részéről is lesznek képviselők, tehát még Garcia Margallo, Imar Fil úr és Peres asszony is részt fog venni. A harmadik munkacsoportülés, hogy hogyan lehet az európai belső piacot befejezni. Ez az 1A002-es teremben, a harmadik emeleten fog zajlani a PHS épületben. Elnézést, ez az első emeleten van, ez a helység, tehát ez 1A002, és a, az elnökséget eh, Malcolm Harbour úr és Mile Lajos úr a magyar parlament részéről fogják elnökölni, és Jordi Villa Joana úr a spanyol szenátus részéről lesz a jelentéstevő ebben a munkacsoportban. Még néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Mégpedig kiderült, hogy azért itt elég jól el lehet tévedni ebben a parlamenti labirintusban, de azért én gondolom, hogy a vörös fonalat valahogy meg fogják találni, és azért el lehet itt igazodni. Tehát azért szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 19 órakor a munkacsoport ülések lezárulnak, és ezért kérem, hogy a Q-elnökök a beszámolóikat, jelentéseiket majd írásban nyújtsák be, ha lehet, akkor angolul vagy franciául kérjük, mégpedig holnap reggel szeretnénk az eredményeket bemutatni. Tehát írásban kérem az eredményeket, írásban, franciául vagy angolul, hogy szétoszthassuk, amikor a holnapi napon itt folytatni fogjuk a munkát és 19 óra 15-kor, vagyis 4-8-kor lesz egy koktélfogadás, majd egy vacsora, és nagy megtiszteltetés lesz számomra, hogy önöket meghívhassam közösen a parlament elnökével, Jerzy Buzekkal együtt, mégpedig itt ebben az épületben, a Jedu, Jeduhi Menuhi helységben, teremben, és ez pedig ennek az épületnek az első emeletén lesz. Tehát ugyanebben az épületben, de egyébként a dokumentumból, amelyet kaptak, ez ki is derül, hogy hol zajlanak ezek az események, tehát én azt gondolom, hogy az információkkal rendelkeznek a dokumentumaikban, és Dökró úrnak nagyon köszönöm, az együttműködést. Tehát akkor akkor a munkacsoportokban dolgozunk tovább, és este pedig egy közös vacsorával fogjuk a mai napot lezárni, és talán még majd ez lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerkedhessünk személyesen is, és akkor utána ez után pedig holnap reggel találkozunk majd. Köszönöm.